szervezési szünet után megnyitnám a az Ellenőrzési Szabizottság eddig felfüggesztett ülését újra megnyitom. Arra kérnék mindenkit, hogy foglalják el helyüket. Ezen a késői, késő délutáni órán rendkívül érdekes napirendi pontjaink vannak. Először is a versenyképesség és innovációs program című tanulmány következik. A jelentés készítője Paul Rübich, aki már évek óta a kkv területén tevékenykedik. A CIP programmal és az épp e programmal is foglalkozik. Itt van Tötlin Schöhofer és Bauer asszony a pupitusa mellettem. Ő fogja bemutatni majd a tanulmányt, először Rübis úrnak adom meg a szót, hogy vezesse be ezt a témát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Azért vált lehetségessé ez a tanulmány, mert azt láttuk, hogy az európai munkanélküliség oka volt a tagállamok eladósodásának, és ezért meg kellett vizsgálni, hogy a munkavállalók hol találnak munkát, és azt is elemezni kellett, hogy hol tud valaki vállalkozóként tevékenykedni, mely életszakaszban lehetne kívánatos a vállalkozás. És hogyha valaki vállalkozásba akar kezdeni, akkor milyen ösztönzés lehet adni, például a CIP programmal milyen fajta hatékonysága van a CIP programnak. A versenyképesség és innovációs program, tehát a CIP program alapja annak, hogy meg tudjuk ítélni azt, hogy az új program mennyire lesz majd sikeres. A CIP 3,6 millió állt rendelkezésre, azt láthatjuk, hogy a tanács 2,83-at javasolt. Ez elég nagy csökkentést jelent a korábbi programhoz képest, és ezért nagyon fontos a parlament számára, hogy ezeket a programokat hatékonyan lehessen kialakítani. Ezekkel az összegekkel rövid távon lehetne döntést elérni, és remélhetőleg ezeket az összegeket sikerül majd rövid távon folyósítani. A CIP program nagyon fontos az Európai Parlament számára, és szeretnék eh, köszönetet mondani azért a parlament nevében, hogy ilyen rövid idő alatt, ilyen hatékonyan és jól elemezték ezt a eh, programot, és eh, már kíváncsiak, hogy milyen eredményekre jutottak. Köszönöm szépen. Akkor először önnek adom meg a szót. Ja, ich werde noch... Én is Röviden németül folytatom. Örülünk annak, hogy ilyen nagyon izgalmas munkát ránk bízták. Körülbelül 5 méternyi értékelést néztünk át. Nem ami, nem, maga az értékelés nem ami feladatunk volt, hanem egy meta értékelést végeztünk, tehát az értékelések szintézisét végeztük el a minőségek és az eredmények alapján. Maguk az értékelék is jól mutatták, mennyire szétaprózódott ez a program, és milyen sok vetülete van, milyen sokféle megközelítést alkalmaznak. A munkát magát angolul írtuk meg, végeztük, és a projektet vezető kollégáim most angolul is mutatják be azt, mert hogy ugrálni a nyelvek között elég fárasztó és nehéz, úgyhogy mostantól angolul, angolul folytatjuk. So, zuerst in Deutsch, danke. Én is előbb németül kezdem, aztán angolra váltok. Tehát, Örülök, hogy bemutathattam a tanulmányunk eredményét itt az EP-ben. is nyújtok először a prezentációm tartalmáról. Elmondom röviden, mi volt a célja, hogyan szerveztük meg a munkát, a folyamatot, a különféle szakértők bekapcsolásával, csak hogy emlékeztessem önöket, ha elfelejtették volna, hogy mi a SZIP meg az IP tartalma, programok tartalma, és aztán a tanulmány fő elemeiről, a konklúziókról, a fő eredményekről számolnék be, a CIP értékelését illetően, hiszen ez alapvetően két, a tanulmány két részből állt. Az egyik a CIP programmal foglalkozott közvetlenül, a másik az operatív programokkal, az EIP rész, és aztán a tanulmány lényegéhez érkezünk, az ajánlásokhoz. 22 ajánlás sorakozik, ezeket mindegyikét számba veszem majd, hogy ezeket is láthassák. Mi volt a célja a tanulmánynak? Voltak éppen nem on the spot értékelés volt ez, hanem egy meta értékelés. Különösen a CIP programra vonatkozik ez, ahol az értékelő jelentéseket értékeltük. Az operatív programok egyikét, az IA programot vizsgáltuk meg aztán mélyebben, feltárva azt a KKV-k számára milyen előnyöket nyújt ez, és aztán ebből vontuk le konklúziókat. Csak hogy lássák, milyen menetrendben történt mindez, Tavaly októberben kezdtük a munkát az Európai Parlamentben, egy találkozóval indítottunk. Aztán létrehoztunk egy értékelési jelentést, melynek az a célja, hogy a különféle jelentések értékelhetőek legyenek. Hiszen a programban nagyon sok jelentés van, egyik az Európai Bizottság részéről, aztán egyéb, érték, egyéb értékelés jelentések. Három úgymond peer review szakértő bevonásával történt mindezek értékelése. Az egyedi jelentéseket három szakértő végezte el, függetlenül, és aztán novemberben ismét leültünk, hogy levonjuk a következtetéseket, a szűk csapat és a kiválasztott három szakértő bevonásával, és ezen ülés eredményeképpen, valamint további irodalom, anyag, szövegtanulmányozás után tudtuk végrekesteni a jelentést márciusra ez évben. Így állt össze tehát a menetrend. Nem volt könnyű munka. Hogy a CIP pre emlékeztessem önöket. Önök is dolgoztak ezzel. Ez egy olyan struktúra, mely 2013 végére véglegesül. Három operatív programra alapul. Ez egyik a vállalkozás és innovációs program, amely a konkrétan a kkv kre vonatkozik a másik kettő minden egyéb szervezet előtt nyitva áll. Témára bontott megközelítés az egyik az információs kommunikációs technológiák, a másik az Intelligens Energia Európa program. Tehát a pénz jelentős része az AIPRA ment, 2,2 milliárd, míg 700 millió az ICT és intelligens energia programokra fordult mit tartogat a jövő. Jól tudják, hogy most egy átmeneti időszakot élünk. A CIP és a hetes keretprogram 2013-ban zárul. Nagyon sok a teendő, hogy a következő programokig kijelöljük az utat, ezek lesznek a horizont, és akkor az meg programok. Ezekről már folyik a vita, a programok finanszírozását, meg tartalmát illetően is lássuk, mik voltak a fő következtetések, fő eredményei a vizsgálatnak. Először is a jelentés a CIP értékelését illetően határozott meg konklúziókat. Az eddig végzett, a CIP programban végzett értékelési jelentésekben az Európai Bizottság részéről volt egy időközi értékelés, meg egy végső értékelés a CIP programra is, meg a három operatív programra, különféle szervezetek és csoportok részéről. Az volt az eredménye a vizsgálatnak, nyilvánvalóvá vált, hogy a program három összenemvethető tevékenységre bontható, ezt önök is tudják. Ezek különféle célokkal bírnak, kettő tematikus célokkal, és nyitva állnak minden potenciális kedvezményezet előtt, míg az EIP a KKV-kra szakosodott. Nagyon nehéz tehát előrelátni, vagy kiszámolni a CIP programok általános hatását, hiszen nagyon heterogén résztvevők köre. A következő lépés Különösen szakértők gondolták úgy, hogy volt az a benyomásuk, hogy a SIP program és operatív programjai értékelés jelentései általában jó minőségűek voltak ugyan, de nagyon heterogének. Módszertant, hosszaság, hosszúságot, értékelési megközelítést illetően. Aztán a időközi jelentés, a végső jelentés között eltölt idő csak 20 hónap volt a legtöbb esetben, és a záró jelentés végül is nem is lezáró jellegű, hanem az operatív programok kb. 60%-át vette le. Ez volt az egyik nagyon fontos eredmény. Az ajánlások körében majd látják az erre vonatkozó észrevételeinket. Aztán a peer review szakértők. Különféle terminológiákat láttak a jelentésekben, és más és más típusú indikátorokat, ezek sokszor nagyon széttartóak voltak. Az indikátorok által követett módszertan általában túl bonyolult volt, tehát volt, lesz itt helye az egyszerűsítésnek. Erről folyik már szakmai vita a többi program részleg, illetve szakpolitikai eszköz esetében is. Ezek voltak tehát a CIP-re vonatkozó, CIP értékelésből származó fő eredmények. Aztán konkrét véleményt alkottunk az EIP pénzügyi eszközéről. Ez is érdekes lehet a parlament számára. A fő eredmények abban ragadhatóak meg, hogy a fő kedvezményezett típusok a 10 alkalmazatnál kisebb és kisebb, mint 100 ezer eurós éves forgalommal bíró KKV-k, Persze a pénzügyi eszközök, amelyekbe a költségvetésnek több mint 53%-a ment, kielégültek, tehát minden eszközt felhasználtak ebben a körben. A felmérések során megkérdezettek jelentős része úgy érezte, hogy meg viszonylag jó pozitív befolyással volt a támogatás. Aztán a konkrét tevékenységeket illetően a KKV kedvényezettek férfiak voltak, csak a, a mikrohitelezettek körében volt mérhető a nők aránya 35 százalék. Ez egy fő eredmény a vizsgálatnak. Általában az IPE program egy sor szolgáltatást fed le, ha megnézzük akár a weboldalon, vannak pénzügyi eszközök, szakpolitikai támogatási, támogató tevékenységek, tematikus tevékenységek, határon átnyúló tevékenységek, ez az olyan széttartó tevékenységi kör nehézé teszi az egységes értékelést. És a jelent, a, az ajánlások sorában azt is megjelöljük, mint célt, hogy ezeket valahogy össze kéne fésülni a jövőben. A felmérések szerint az érintettek érdeklődve fognak minden, minden publikált információ felé. Az AI e programban van trendekről, szakpolitikai felleményekről, újdonságokról információ, ez nagy érdeklődésre tart számot, és az európai vállalkozási hálózat különösen nagyon sikeresnek bizonyult, ezzel kapcsolatban is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezek tehát a vizsgálat fő eredményei. Lássuk most milyen ajánlások adódtak. A végig futnak. A, tanul, a tanulmányunk látják, hogy 22 ajánlás fogalmazódott meg. Ezeket igyekeztünk csoportokba foglalni, hogy könnyebben lehessen közöttük navigálni. A jelentésekről azt gondoljuk, hogy az időközi és a végső értékelés túl közel állnak egymáshoz időben, és a végső értékelést később kell végezni, hogy az iProgram általános későbbi hatásait is számba tudja venni. Nagyon sok információ adódik a különféle jelentésekből. Ugye van az Európai Bizottság jelentései, ott vannak a munkaprogram, végrehajtás jelentés, teljesítés jelentés, ott az értékelési jelentések sora sokszor nagyon nehéz, különösen a költségvetési áttekintések során határvonalat húzni ezek között, inkonzisztensek sokszor a jelentések egymással, ezt mindenképpen javítani kell a jövőben. Ezen túl, ha valaki úgy dönt, hogy egy időközi meg jelentést időben nagyon egymáshoz közel végeznek, akkor legalább az lenne fontos, hogy egyforma módszertannal csinálják ezt. Tehát valami összevethetőség legyen a kettő között. Ezt is bírálták, hogy a időközi jelentés más módszertant alkalmazott, meg más célcsoportot, mint a, a, a végső jelentés. A kettő nehezen volt összevethető. Ennyit a jelentésekről. Most az indikátorokról hadd beszéljek. Ezek mindig felmerülnek, ez egy soha véget nem érő történet, és hasonló viták lefolynak. Más főigazgatóságok körében is. Úgy gondoljuk, hogy a többi főigazgatósággal együtt kéne működni az indikátorok végső egységes körének kialakítása érdekében, a módszertant. Egyszer és egységesíteni kéne egységes irányításokat kidolgozni az, irány, az indikátorokra, és egy standard monitoring indikátor készletet kéne kidolgozni a program elején már, mely lehetőséget adna arra, hogy, hogy a program realista értékelése megvalósulhassanak lezárásakor. A szakértők azt az gondolatot fogalmazták meg, hogy három különféle szinten három típusú indikátor készletet neki dolgozni. Először is az EU szinten hosszú távú indikátorok körét, melyek makrogazdasági jellegűek, és a program célokra reflektálnak. Még akkor is igaz ez, hogyha a szakértők rámutattak arra is, hogy azt, azt is gondolkozni kell, hogy ezek az indikátorok ténylegesen mérhetőek-e. Sok esetben tudnék nem azok. Programszinten az input-output indikátorokra van szükség, meg az időközi eredményindikátorokra, és az is fontos lehet, hogy vállalati vagy kedvezményeti szinten is megfogalmazódjanak indikátorok, amelyek mondjuk egy KKV fejlődését teszik mérhetővé. Hogy az adott vállalatra, a kisvállalatra volt-e hatása, és ha igen, milyennel a támogatás. Ennyit mondtam volna az indikátorokról. A programszintről, ahogy már beszéltem, a diversifikált komplex programokat karcsúsítani kéne, egyszerűsíteni, össze kéne kapcsolni az egyéb Európai Uniós tevékenységekkel, például a kohéziós politikai eszközökkel, a regionális helyi szinten a végrehajtásért felelős intézményekkel, az Európai Műszaki és Innovációs Intézettel, meg a tagállami kontaktus hálózatokkal együttműködve. Nagyon pozitív volt az is, egyes tevékenységek nagyon pozitívnak értékelték a szakértők, különösen a hálózatok működését, például Europe Wide SME Week, az a KKV 7, európai szintű hét megszervezése nagyon fontosnak bizonyult a visszajelzések szerint, és más kezdeményezések például a nők vállalkozói fóruma is ide sorolható. Érdemes volna az ágazati tevékenységeket külön értékelni, meg például a különféle ágazatokban, például az idegenforgalomban, építőiparban érdemes volna a külön ágazati hatásokat felmérni. A KKV-kkal kapcsolatos kérdések. Úgy áll a helyzet, hogy a KKV-k körében különbséget kell a méret, az ágazat, a házon belüli kutatási kapacitás alapján, mert csak néhány százaléka a KKV-knak végez magas szintű kutatást például. A szakértők úgy gondolták tehát, hogy jobban kéne csoportosítani, tipologizálni a KKV-kat, nem lehet ezeket egy egységes körnek tekinteni, és ez a finanszírozás szempontjából is követendő elv. Másik gondolat, tanácsos volna felmérést végezni, különösen azok kkv körében, amelyek igyekeztek kapcsolatba lépni a programmal, de nem jártak sikerrel. Hogy felmérjük, miért nem sikerült tovább lépniük, ez hasznos információ lehetne az értékelés szempontjából is. Aztán felkérte bennünket arra is, hogy a a hitel jóváhagyása és tényleges folyosítása közötti időt nem értékelik a jelentések. Holott ez a program sikere szempontjából nagyon fontos tényező lehet. Végül. A szakértők hangsúlyozták, hogy nagyon sok tanulmányban a, áll az, hogy a pénzügyi támogatási rendszer kockázat alapú be kell, hogy legyen, tehát a pénzügyi támogatási eszköz a kockázatokat figyelembe kell vegye, vagy azt kell, hogy irányítsa ezeket. Ez nyilván felveti annak azokat a kérdéseket, hogy a Horizon 2020-asban több eszközt kéne összekapcsolni, és a közös menedzsmentet, vagy különálló jogi keretek között kéne működtetni, vagy egy program alapján, hogy a vég, végül a problémákat így elkerüljük. Ezek voltak tehát az ajánlásaink amelyek a tanulmányból adódtak. Most pedig szeretném megnyitni a vitát. Ezelőtt azonban szeretném megköszönni, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Tötling Sharon Hofer, illetve Bauer ezt a prezentációt. Mielőtt még az Európai Bizottságnak megadnám a szót, a képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki kíván kérdést feltenni, vagy hozzászólni az elhangzottakkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy senki sem. Nagyon sok ajánlás lett megfogalmazva, hogyan ítéli ezt meg az Európai Bizottság, ez az ő szemszögből pozitív. Ki tudna a bizottság részéről beszélni? Tessék, a szó. Van? Yes, working. Thank you. Um... Igen, működik. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. És igen, azt mondanám, hogy üdvözöljük ezt a jelentést, amely nagyon sok hasznos ajánlással szolgált a programok tekintetében. Örömmel látjuk azt is, hogy a legtöbb ajánlás megfelel a bizottság saját eredményeinek is, amit a CIP programmal kapcsolatban találtunk. Az Európai Bizottság álláspontja, hogy ezt a jelentésben is összegeztük. A különböző intézményeknek január 15-én ebben az évben azt láthattuk, hogy nagyon sok hasonló eredmény van az Európai Bizottság olvasata, illetve az értékelés eredménye között, illetve ezen meta eredmények között. Úgy gondolom, hogy mindkét dokumentum felismeri azt, hogy a CIP és főként az EIP pillér nagyon fontos programok, és ha megnézzük a végső CIP értékelést, akkor itt azt olvashatjuk, hogy a végső elemzés eredménye megerősíti azt, hogy a CIP összességében és egyrenleg is nagyon jól teljesít, megfelelve a program kezdetekor kialakított elképzeléseknek tehát mindenképpen az innovációt szolgálja. Nagyon sok esetben egyetértünk az ajánlásokkal, és úgy gondolom, hogy az értékelés időzítése, hogyha erről beszélhetek, tehát a jogalapban szóltak a, ennek ö, ütemezéséről, itt volt egy választási lehetsége, választási lehetőség, tehát vagy egy végső, tényleg végső elemzést készítünk, amikor már majdnem minden eredmény megvan, de ebben az esetben nagyon későn került volna erre sor. 2013 végén lezárul a kötelezettségvállalási periódus, viszont az EIP-nek még mindig van néhány éve, amikor szerződéseket írhat alá, a közöttőkkel utána pedig hiteleket adhat a vállalkozóknak, most elkövethezhetne a, az értékelést, tehát már majdnem a következő többes pénzügyi keret elején járnánk, hogyha ezt értékelnénk. Tehát inkább azt választottuk, hogy gyűjtsük össze az elemeket, amennyiben ez lehetséges, még a program vége előtt, annak érdekében, hogy megnézhessük a sikerességét ennek a programnak ezt tette a bizottság. Nagyon sok ajánlást már végrehajtottunk az utolsó végrehajtási időszakában a CIP-nek, illetve az EIP-nek, de más ajánlásokat a bizottsági javaslatban hajtjuk majd végre. Ha megnézzük a három program kialakítását, akkor azt láthatjuk, hogy az új MFF eh, programokban logika egy kicsit átalakult. A kutatást és az innovációt a Horizon 2000-ben, 2020-ban teljes, egyesítettük, és a, a többi kérdésre a programban eh, fókuszáltunk. a félidős a, óta foglalkoztunk a különböző faktorokkal, indikátorokkal, speciális módon elemeztük az indikátorokat, most már a közleprogramot próbáljuk végrehajtani, és itt is figyelme vesszük a külső szakértők véleményét, annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni a nyomonkövetésre, illetve az értékelési keretre a COSME esetében, és a jogi alapban magában is van egy koherens és programokon nyúló indikátor csoport, amit technikai szinten a trilógus során vitatunk meg, tulajdonképpen most, ezekben a napokban. Bízunk abban a bizottság részéről, hogy az eredmény egy nagyon koherens indikátor csoport lesz. Nem akarok most eh, belemenni a részletekbe, Csak az utolsó pontjára szeretnék rámutatni a bizottság jelentésének, amelyben felszólítjuk a, a tanácsot és a parlamentet, hogy eh, vegyék figyelembe ezeket az ajánlásokat. Gondolom, hogy nagyon időszerű ez a vita, hiszen most már a végső fázisában járunk az elfogadásnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a bizottsági állásorolást. A szakbizottság részéről Paul Rübich kíván hozzászólni. Nagyon szépen szeretném megköszönni azt, hogy megvalósulhatott az, az értékelés, az az elemzés, és úgy vélem, hogy a parlamentben le kell vonnunk majd a következtetéseket, a COSME program a 2020-as kerettel együtt nagyon fontos szerepet fog játszani, és mindenkinek szeretnék köszönet mondani, aki ezt lehetővé tette. Elnök, köszönöm szépen. Tötling Schönhofer szeretett volna még valamit kiegészítően mondani. Igen, egy utalással szeretnék élni. A kohéziós politikában jelentős eszközök kerültek át az MFF, az MFF alapján, és a stratégiai jelentős alapján a bizottság 8,9 milliárdra teszi ezt, és ebből 1,2 milliárd megy a KKV-k részére. A következő periódusban nagyon fontos lesz egy egyértelmű szinergiát találni illetve megtalálni a hat, elhatárolási vonalakat. Ugye két, két párhuzamos eszközről van tudni még szó részben. Igen, fontos utalás volt. Jelenleg ez általános kohéziós alapszabályozásáról folyik a három oldalú intézményközi megbeszélés, amely kell, hogy ezt garantálja az Európai Bizottság képviselője is utalt arra, hogy a bizottság számára is fontos téma ez. Ezzel összefüggésben a Regionális Szak Fejlesztési Szakbizottságban Rübik kollega és én is fogunk beszélni a képviselőtársainkkal. Köszönöm az érdekes gondolatokat. Nagyon fontos Európai Uniós programot vizsgáltak meg. A CIP program bevezetésekor emlékszem még az előző periódusban Hazimar Kakis kollégám a frakcióban beszélt erről arról a szkeptikus hozzáállásról, ami aztán megváltozott, és az, amiről beszélt, annak fényében mondható, hogy nagyon fontos hatásokat tudunk megcélozni, és én is úgy gondolom, hogy a KKV-k adják a foglalkoztatás gerincét, alapját Európában. Itt nagyon nagy hatás érhető el, és ha megnézzük, hogy például az SAP német vállalat a német gazdaságban játszott szerepét, vagy az autóvállalatok körében ö, ennek a múltját, nem lehet tudni, melyik kis vállalatból lesz óriás szég a jövőben. E szempontból is nagyon fontos az a téma, amelyel a tanulmányomban foglalkozott. Látom, többen nem jelentkeznek, akkor köszönöm szépen az eredmények bemutatását. írásban fogunk majd kommunikálni a következőkben. Köszönöm. Und dann können wir von den kleinen und mittleren. Akkor a KKV körül, egy kis és közepet körül egy elég nagy cégre megyünk tovább következő tanulmány bemutatása következik, amely az ITER projekt új szervezeti hatásait mutatja majd be, különös tekintettel a költséghatékonyság szempontjaira. Itt egy kis technikai előkészületre van szükség. we Okay. Um, welcome here. Először is a jelentéstevőnek adom meg a szót, ha kívánja, Geyer úr parancsoljon. Köszönöm szívesen. Költségvetési ellenőrök és költségvetési költségvetési szakemberekként igen ez van dolgozhattunk, foglalkozhattunk az ITER-rel. Ennek háttere független volt attól, amit gondolhatunk a projektről. Pusztán arról volt szó, hogy a ITER projekt a, a, a tervrajzoktól tényleges projekté válásának folyamatában hatalmas költségnövekedés adódott európai oldalról, pótlagos költségek adódtak, amelyek 7 milliárd e- euróra halmozódtak fel, és az érintett szakbizottságok vizsgálták ennek az okait. Közös delegáció is utazott ki Kadarásba a két szakbizottság részéről, hogy megvizsgálják, miből adódtak a fúziós reaktor építésének a pótlógas költségei a megvalósíthatósági tanulmányhoz képest. A vizsgálat rámutat arra, hogy ahogy a projektmenésben szokás is, a költségeket értékelő tanulmánytól, a tényleges felépítésig, az építési hely kiválasztásától, a szállítási költségeken át, a tényleges építésig olyan költségek is világosá válnak, amelyek előtte nem voltak, vagy érzékelhetőek, vagy nem akarta őket érzékelni a tervező. Tehát azt kell megnézzük, hogy honnan adottak ezek a pluszköltségek. A tanács terve az volt, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, de még a technológia optimista eh, támogatói vagy értékelői is úgy gondolják, hogy 2030 és még néhány év lesz az, mire a fúziós ágazat gazdaságilag éretté válik. Az a politikai te- kérdési felelősség terhel bennünket, hogy addig is az energiaellátást jövőjét meghatározzuk, és ez kényszerít bennünket arra, hogy az ITER tovább finanszírozzuk. Ez tehát egy stratégileg nagyon nehéz kérdés lett fel a tagállamok, a tanács és az Európai Parlament, valamint mint költségvetési hatások, hatóságok között, hogyan alakuljon ennek a költség megosztása. Ezt először tudtuk kezelni, ám továbbra is nyit maradt a kérdés, és ez motivált engem arra, hogy egy tanulmány elkészítését kérjem. Tehát először is felmerül, még to tovább nyitva a kérdés, hogy minden kihatást figyelembe vettünk-e, illetve az ITER szervezésében hol vannak potenciális megtakarítási lehetőségek, és erre talán válaszokat adhat a jelentés. Az a journalista szlogen, hogy csak a rossz hír, a komoly hír, mert ezt nem osztom, politikai szempontból a jó hír az igazán jó hír, ami politikai szempontból igazi súlya bír. Reméljük, hogy a tanulmány bemutatja azt, hogy az ITER, ITER, ITER projekt igazgatás politikai szempontból pozitív módon fejlődik, persze lehet javítani a végrehajtást, ám és ebben várjuk is a ajánlásokat, amely a politikai vita alapját képezheti a bizottsággal és a tanácssal lefolytatandó vitára, és a költségvetés megállapításában is fontos érvek lesznek ezek, valamint az itt mentesítésében, illetve a, az illetékes uniós ügynökség vonatkozásában, akinek a vezetője itt van, úgyhogy mindezek fényében várom a ajánlásokat. Köszönöm szépen hogy bevezette a tanulmányt a jelentéskészítő, de először, mielőtt még megadnám a szót a tanulmány egy másik kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr! Engedjék meg, hogy rövid bevezetőt tartsak, mielőtt uh, a kollégáimnak adnám át a szót. Ez Dan Young, aki az állami uh, ágazatért felelős, egy csapat vezette ezt a munkát. Köszönjük szépen Geyer képviselőnek, hogy segített nekünk ebben. 2012. júliusa és 2013. februárja között került sor erre a munkára, és elemezni kellett, hogy mi a helyzet az F4E területén a költségekkel. Tehát nem az egész ITER-ről volt szó, hanem a fúziós energia előállítójáról van itt szó, amely foglalkozik az ITER-rel, és nagyon fontos, hogy emlékeztessünk arra, hogy miről is szólt az egész tanulmány, nem akartuk az egész ITER projektet elemezni. Körülbelül 40 meghallgatást szerveztünk az F4E minden érintettjével, úgyhogy szeretnénk ezeknek a munkatársaknak is köszönetet mondani, akik rendelkezésre álltak, illetve a bizottsági munkatársaknak, a képviselőknek, a tagállamoknak, mert az elemzés összehasonlító jellegű volt, és így találkozhattunk olyan ügynökségekkel, amelyek ugyanolyan státusszal rendelkeznek az Európai Unión belül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és megadom önnek a szót. Tessék! Köszönöm a szót. Gyorsan szeretnék röviden a kontextusról beszámolni, miről is volt szó a tanulmány során, még akkor is, hogyha a legfőbb pontokat hallottuk Geyer képviselőtől és a kolléganőmtől. Nos, ami az itert illeti, együttműködési projektről van szó, nemzetközi szintű tudományos együttműködésről, amely hét partnert fog össze, akik finanszírozzák a projektet, és amelynek a célja az, hogy rámutasson arra, hogy az atomfúziót föl lehet használni energiaforrásként. Nagyon röviden, a hét partner a projektben az Európai Unió nyilvánvalóan, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Japán, Dél-Korea és India. Ahogy ezt Geyer képviselő is említette, a projekt első évei során tényleg óriásira nőttek az á, a költségek, robbanásszerűen. Az első becslések a költségvetés vonatkozásában az ITER projektre 5,9 milliárd eurót jeleztek, az EU szintjén 2,7 milliárdot. Aztán nagyon gyorsan rádöbbentünk, hogy ezek a becslések egyáltalán nem voltak elégségesek, a költségvetés jóval nagyobb lesz, úgyhogy született egy második körű becslés 2008-tól, ahol is 7,2 milliárdra becsülték az Európai Uniós költség részt, az Euróatom része ebből 5,9 lenne. Aztán 2010-ben végül megállapodás született, az Európai Unió úgy döntött, hogy ismételten megerősíti részvételét a projektben, és 6,6 milliárdra növelte részvételét a költségvetés növelésével, de maximálva 6,6 milliárdba a projekt első fázisának létrehozása érdekében 2020-ig. Itt ezen az ábrán láthatják át eléggé gyorsan, hogy az F4E ügynökség mennyire a motorja ennek a projektnek, ugyanis az ITER szempontjából a tudományos részt vállalja fel, aztán azok az ipari résztvevők, kutató laboratóriumok, amelyek részt vesznek a projektben, ide tartoznak, és kezeli ezen kívül a természetbeli és a pénzbeli hozzájárulásokat, amelyek az Európai Uniótól származnak. Itt csak néhány számot szeretnénk mutatni önöknek, hogy az ügynökség tevékenységét jellemezzük. 2011-ben az F4E ügynökség 492 milliós eurós előirányzatokkal és 264 milliós kifizetésekkel rendelkezett. 99,7%-os volt a becslés az előirányzatok terén. A mellette levő ábrán láthatjuk az első mutatót az ügynökség vonatkozásában, ugyanis megállapítható, hogy az elmúlt négy évben, tehát 2011 előtti négy évben az operatív költségvetés költsége egyszerűen robbanásszerűen megnőtt 167 millióról 611-re. Az adminisztratív költségek jelentősen megnőttek, az adminisztratív költség viszont viszonylag átlagos maradt. Tehát az ügynökség hatékonyságát így lehet mérni. Ezt követően a rövid bevezető után el szeretném mondani, hogy milyen következtetéseket vontunk le a tanulmány alapján. Az első, ez igen fontos következtetést, nevezetesen hogy a projekt, az ITER projekt költségeinek növekedése elsősorban magából a projektből fakad, és olyan tényezőknek köszönhető, amelyek az ügynökség hatáskörén kívül állnak. Ahogy ezt már hallottuk, az F4E ügynökség csak az az intézmény, amely az európai hozzájárulás végrehajtását kezeli, maga a műszaki végrehajtás az ITER-től származik. A megrendelések is. Az F4E ügynökség csak végrehajtja ezeket a megrendeléseket, a, amelyek az ITER-től származnak. A második dolog, hogy az F4E ügynökség tényleg sajátos szerveződés az európai ügynökségek sorában, és olyan környezetben tevékenykedik, amely tényleg összetett. Nem nagyon tudja ezt befolyásolni, vagy irányítani végül is nem sok lehetősége van arra, hogy saját maga ö, költségeinek nagyobb hatékonyságát érje el, vagy jobban kezelje ezeket a költségeket, hiszen nem nagyon befolyásolhatja azt, hogy milyen környezetben tevékenykedik. Harmadik következtetés. Az ügynökséggel kapcsolatos nehézségek már elég korán megjelentek, főleg a vezetési struktúrája, irányítása terén. Ezzel kapcsolatban azt a következtetést vontuk le, hogy ezen kezdeti problémákat végül is megállapítottuk, foglalkoztunk velük, és hát bár még korán lenne korai lenne végleges következtetéseket levonni ezen a téren, azért egyértelmű, hogy az alap megerősödött, és úgy tűnik, hogy ma az F4E ügynökség eléggé szilárd struktúrákkal rendelkezik, hogy a különböző kihívásokkal megbírkozzon és ellássa jövőbeli feladatait. Negyedik konklúzió. a potenciális javítási lehetőségekről szól. Azon területeken, ahol erre lehetőséget látunk. Még akkor is, ha ismételten el kell mondanom, hogy a költségek kezelése az ügynökség részéről továbbra is bizonyos korlátokba ütközik. Vannak azért olyan területek, mint például a piaci folyamatok, a, az emberi erőforrásokra vonatkozó politika, a belső nyomonkövetés, ellenőrzés ö, gyakorlatilag az ügynökség tevékenységi körébe tartozik. Az ötödik megállapítás a kontingensre vonatkozik, arra, hogy az ügynökség hogyan tud váratlan ö, eseményekkel megbírkozni. Ezzel kapcsolatban, ahogy már ezt hallottuk, úgy gondoljuk, hogy a költségek kezelése nem elegendő ahhoz, hogy saját kontingest dolgozzon ki az ügynökség. Úgyhogy továbbra is eléggé bizonytalan helyzetben marad az ügynökség, és kiszolgáltatott bizonyos politikai bizonytalanságoknak, amelyek körülveszik az ITER projektet, úgyhogy ebből fakad a pénzügyi bizonytalanság is, amely ehhez kapcsolódik. Végül az utolsó nagy következtetés, amelyet levontunk a tanulmányból, az összehasonlító elemzésekre vonatkozik, hiszen ez volt az egyik fő célunk a tanulmányjal. Megint csak el kell mondanom, hogy mennyire sajátos helyzetben van az F4E ügynökség. Emiatt jutottunk arra a következtetésre, hogy az összehasonlítás végül is nem lehetséges, mert az f 4 ehhez hasonló struktúra nem létezik. Úgyhogy ez csak kiegészítő tevékenység lenne az auditáláson, az ellenőrzésen, a nyomonkövetésen túl, amivel már amúgy is foglalkoznia kell, ez csak túlságosan megterhelni az ügynökség tevékenységi körét. Nos, következtetéseink ismertetése után most kollégámnak adnám át a szót, hogy beszámoljon önöknek a tanulmány eredményeiről, illetve ajánlásairól, amelyek még érdekesebbnek tűnnek számunknak. Köszönöm szépen, angolul folytatom. Uh, the conclusion... Ott folytatom, ahol a következtetésekkel abba hagytuk. Néhány területet azonosítottunk, ahol lehetne javítani, annak ellenére, hogy vannak korlátok. A kollégám már erre rámutatott. Az első terület az terület, amely leginkább kiugrik a, az elemzésünkbe. Ez az egyetlen olyan terület, ahol tényleg végre lehet hajtani a költségcsökkentés, és ez pedig a közbeszerzés. Mi gondoltuk, hogy a költségbetakarítás marginja a közbeszerzés területén önmagában fakadóan korlátozott, mert maga a piac eléggé szűk és kockázatos. A F4E nagyon sok mindent tett annak érdekében, hogy javítsa a közbeszerzést. Létrehozott egy ipari portált, különböző segítségével az egész európai ipar sikerbe vonnia, különböző tanulmányokat végeztettek a piacok jobb megértésére, csökkentették a költségkockázatokat. A másik dolog az, hogy az F4E nagyon hatékonyan alkalmazta az ipari gyakorlatokat. Az F4E Számos változás végzett a kezdeti nehézségek után, és ezáltal az irányító testület sokkal inkább a stratégiai kérdéseket vizsgálta meg, Annak ellenére, hogy volt javulás irányítás tekintetében, azt láthattuk a szerepvállalókkal folytatott interjúk során, vagy mindig úgy értékelik még, hogy kicsit lassú a döntéshozattal. Az F4E minden évben megfogalmazza terveit, ez által is el lehet érni változtatásokat a munkatervben. Hat hónapban kerül az értékelésük ezeknek a terveknek. Az Ernst és Young tanulmány végzett egy másik tanulmányt a mi tanulmányunk előtt, és itt is rámutattak arra, hogy szükség van különböző költségcsökkentő módszerekben és ezt eh, nyomon is kell követni. És eh, számszerűsíteni kell az indikátorokat, és egyetemű célkérdéseket kell, és intézkedéseket eh, létrehozni. Ami a tagállami hozzájárulást illeti az f 4 ehhez az egyik értékesi kérdésben ez konkrétan felismerült, ennek kapcsán gondoltuk, hogy elég csekély a politikai akarat a, ta- a tagállamok között arra, hogy plusz pénzeket fizessenek be, amely súlyos problémákat eredményezhet, figyelembe véve jelenlegi nehézkes helyzetben, amelyben jelenleg az F4E-ben van. Ezen kívül a legtöbb tagállami képviselő, akivel beszéltünk, rámutatott a nemzeti fúziós laboratóriumokra, ahol hatékonyan lehetne növelni a tagállami hozzájárulást, mivel ez az ITER projekt elején történt, a nemzeti fúziós laboratóriumok költségvetése csökkent és a nemzeti hatóságok azt ígérték, hogy kompenzálják őket F4E támogatásokkal, amelyen nem még nem jött létre. Úgy gondoltuk, hogy egy új paradigmára van szükség a nemzeti fúziós laboratóriumokkal kapcsolatban. Biztosítani kell azt, hogy meglegyen az európai kapacitás arra, hogy az IT projektben valóban profitálni lehessen, de szkeptikusok vagyunk abban a tekintetben, hogy költséghatékony -e a fúziós laboratóriumok alkalmazása a komponensek beszerzése szempontjából. Jogi akadályok is vannak ezen a területen, beleértve versenyjogi szabályokat, és azt a tényt, hogy kevés a laboratórium van, amely rendelkezik olyan engedéllyel, amelyel különböző anyagokat állíthatnak elő az ital számára. A nyomonkövetési rendszer nagymértékben növekedett az elmúlt két évben, főként 2011 óta, ami után váltás volt, az F4E ipari standard megfelelő ellenőrzési rendszert hozott létre, és a belső jelentés, illetve a szintéjük is azt mutatják, hogy az elérhető adatok minősége és mennyisége és nagymértékben növekedett, ha bár erre az érintettek is rámutattak, hogy a következő lépés az az lehetne, hogy a különböző rendszeradatokat jobban integrálják. Az F4E minden mellett, az ITEP tevékenységei mellett párhuzamos tevékenységekkel is foglalkozik. Erre már rámutattak a belső dokumentumokban, hogy ezen párhuzamos tevékenységek intenzitását át kell gondolni, hogyha további költségvetés problémák felmerülnének. Végezetül lehet, hogy jelenlegi személyzeti szabályzat nem megfelelő a F4E számára. A hosszú távú karrier lehetőségei a bizottsági munkatársaknak nem felelnek meg az F4E munkatársainak. és különböző más problémák is felmerülhetnek, például a barcelonai megélhetés kérdései. Tehát ennyi lett volna a specifikus ajánlás és következtetés a mi részünkről. Thank you very much. Köszönöm szépen az előadást a tanulmányok bemutatását. Most megnyitom a vitát. Amikor itt erről beszélünk, újra és újra megállapítható, elolvasva az önök tanulmánynak eredményeit, hogy az energiafúzió nem feltétlenül oszt meg, old meg minden problémát. És általában az eredmények mikor várhatók ez, amely a projektből származik, ez az alapvető kérdés. Ezt a kérdést persze inkább a fizikusoknak és a alapkutatóknak kéne feltenni, mint a közgazdászoknak és a projekt vezetőknek. No de többen jelentkeztek, Bácsi képviselő Gájer és Mulder kollégák, meg Holmájer asszony. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai visiškai noriu pritarti jūs. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek önnel. A, azon gondolatait illetően, amelyek az ITER projekt hatalmas volumenéről szóltak, és a végrehajtás, projekt végrehajtás realista céljairól, valamint a pénzügyi eszközök megfelelő felhasználásáról vallott gondolataira értem ez alatt. A jelentések bemutattak, bemutatták, hogyan lehet megoldani ezeket a problémákat, ám az a tény, hogy egyre kevesebb politikai akarat érzékelhető az EU tagállamokban a projekt finanszírozására, az mindenképpen aggodalomra ad okot. És egy nagy vállalat példáját felhozva, ugye egy nagy projektet különféle szakaszokra kell bontani, minden szakaszban külön értékelést kell elvégezni, ez olyan vállalkozás. Tehát a genetikai kutatásokra épp úgy igaz ez, mint a, a fúziós energia projektekre. Minden nagy projekt esetében az igazgatás, projekttervezés hasonló módon folyik. Ha egy-egy szakasz nem sikeresen zárul, akkor újra meg kell vitatni a finanszírozás, a további finanszírozás kérdéseit. Magának a, te- a területnek nem vagyok szakértője, ám a projekt finanszírozás és projekttervezés, valamint a pénzügyi eszközök felhasználásának ellenőrzése területén bizony szakértők vagyunk. Ezért mondom azt, hogy az eddig befejezett szakaszok végrehajtását kell vizsgálnunk, annak érdekében, hogy a 2013-tól 15-ig terjedő szakasz tervezését ö, meg tudjuk tervezni, és a végrehajtást az egyes fázisok értékelése alapján javítani tudjuk. Mert, mint mondottam, az EU tagállamok részéről, a, a donorok részéről gyengül a politikai akarat. Ez jól érzékelhető. És a számvevőszék is bemutatott bizonyos ajánlásokat, amelyek a projektek értékeléséről szólnak, és hasonló irányba mutatnak. <clears throat> Köszönöm szépen. Már volt korábban is lehetőségem arra, hogy beszéljek erről a témáról. Nagyon jónak tartom, hogy ezt emlékeztet bennünket arra, hogy egy sajátossággal állunk szembe, amely természetesen nehézé teszi az összehasonlítást. Nem sokat képesek ilyenfajta e, dolgot előállítani. Másrésztről viszont nem igaz az érzésem, hogy az Európai Bizottság számára az ITER egyfajta mérges pirula volt. Tehát olyan volt, mint amikor a görögök trójának ajándékozták a trójai lovat, és emiatt végül az nem igazán lehetett örölni. Tehát a költség növekedés továbbra is megvan, ez a bizottság politikai felelőssége. Talán nem annyira fontos az ilyenfajta, nem, nem annyira passzol az ilyenfajta ipari projektek nagyságához. Vannak különleges igények az F4-evel kapcsolatban, amit a munkatársak felé támasztanak, tehát eh, a különböző szakmai tapasztalat szempontjából, azt nagyon nehéz összeegyeztetni a személyzeti szabályzattal. Ez azt jelenti, hogy valahol kompromisszumokat kell kötni, vagy a személyzeti szabályzat irányába eh, indulunk el, vagy pedig a személyzet irányába indulunk el, ez viszont kihat eh, a minőségre is. A párhuzamos tevékenység kérdésére is utaltak. Ez vélemény szerint ezzel is foglalkoznunk kell. Lehet, hogy a bizottságot meghallgatjuk még egyszer majd. Az ITER által, a, a felőszerv által, amely számára a Fusion for Energy, az F4E dolgozik, tehát lehet itt vannak olyan szerződések, amelyek kötődnek a fúzióhoz, de nem szoros értelemben vannak összefüggésben a projekt végrehajtásával, és ez természetesen egy költségtényező. És hogy valakinek érdeke van abban, hogy végrehajtsuk ezt a projektet, akkor a költségvetési hatóságnak kell kérdezünk azt, hogy ki fogja ezt majd kifizetni. a tanulmány utalt arra is, hogy hol lehetne politikai beavatkoznunk, de ez olyan párbeszéd, amit az ügynökségekkel lefor- lefolytatnunk, illetve a bizottsággal is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mulder kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha jól emlékeztem, akkor az elmúlt 30 évben azt Hallottam, hogy a fúzió valóság lesz 30 év múlva. Nos, eh, minden évben ezt ismételgették, és most már eléggé nehéz ezt eh, hallgatni. Ha jól értettem azt, hogy Dennis úr mondott, ő azt mondta, hogy lehetetlen az ügynökség számára az, hogy eh, meg lehessen jósolni azt, hogy milyen lesz a költség, és a költségcsökkentés nagyon nehéz lesz. Ez a nehézség a Költségvetési Bizottság számára, mert van egy költségvetés az ITER számára az elkövetkező 7 évben, de azok a híresztelések, hogy lehetséges, hogy óriási költségnevekedés lesz, akármilyen okból kifolyólag. lehetséges -e az, hogy bármilyen fajta jóslattal, előrejelzéssel, szolgáljanak, hogy tényleg megvan még az esélye annak, hogy a fúzió egyszer valaha elérhető forrása lesz az energiának, vagy biztosak-e abban, hogy az előrejelzések az elkövetkező hét évre kötődés szempontjából valódi előrejelzések. Köszönöm. Monika Holmeyer a következő. Elnök úr, kedves kollégák, először is látnunk kell, hogy rendkívül bonyolult kutatási projekttel állunk szemben. Nagyon nagyra törő egyrészt, másrészt, ahogy Gajer kollega mondta, egyedülálló is a maga nemében, és a kutatási terület, amelyet megválasztott, nagyon sok még ismeretlen területet tartalmaz. Tehát úgymond fe, tudományos fehér folt felé, folton halad. Az elmúlt hónapokban intenzíven foglalkoztunk ezekkel a kérdéssel, az éter szervezetével is, és felmerül itt az a probléma is, hogy egy nemzetközi konzorcium viszi a projektet, tehát több vállon nyugszik ez a projekt, ez bonyolultabbá teszi, ez az együttműködés, a menetét és a munkamenet szervezése, a kapcsolódási pontok szervezése nem teszi egyszerűbbé az együttműködést. Ha ilyen sok ország, és sőt kontinens vesz részt egy projektben, az nem teszi egyszerűbbé annak lefolytatását, és a koordináció az egyes szereplők között nyilván surlódásokat is okoz, ezt nem lehet elkerülni. Ezekkel foglalkozni kell, kezelni kell ezeket. A kutat kutatás, az energetikai kutatás saját törvényei szerint halad, és a Fusion for Energy a nagy kiírások, nagy volumenű és összetett közbeszerzési tenderek miatt egy maratoni tanulási folyamatnak is felfoghatóak a, a, a kihívások kezelésében. Felmerült kérdés az egyes fázisok, és kapcsolódási pontok a Fusion for Energy és az ITER program között. Ez egy olyan szakaszba jutott, ahol hát kezd érdekesé válni a dolog. Tehát most már nem csak szervezetekkel és, és épületprojektekkel kell foglalkoznunk, nem csak daru és építőipari eh, elemeket érint, hanem, hanem a tényleges kutatási projekt szakaszába jutott, ez pedig hatalmas kihívást jelent. Ami számomra nagyon fontos, hogy a, a projekt lefutás or, szervezet szervezését optimalizáljuk, a konzorcium eszközé viszonylag szerények, nem csak Európán belül, hanem az ITER szervezetén belül is vannak olyan problémák, amelyek a Fusion for Energy projektben is érzekeltő gondokat okoztak. Az Európai Unió az ITER szervezeten belül világos pozíciót kell követeljen magának, mert nem adekvált dolog az, hogy az Európai Bizottság csak egy szavazattal bír, még az Európai Unió szempontjából, és a garanciák és a teljesmény tekintetben az Európai a bizottsági a fő felelősség. Tehát a, a beavatkozás korlátozott lehetőségével bír csak, ez nem feltétlenül jó így. Aztán szerintem észszerű az is, hogy a Fusion for Energy arra törekszik most, hogy annak mikéntjét, hogyan szervezik a közbeszerzéseket, ezeket az ipari folyamatokhoz igazítja. Ezt az Ernst Young képviselője beszélt az anyagi felelősségről, és azokról a panaszokról, amelyek ilyen igényeket jelentenek be, és ez nagyon ilyen esetekben nagyon nehéz aláírni egy-egy tendert, ha ilyen kihatásai vannak. Olyan szakértőkre van szükség a tendereljárások és a közbeszerzés során, a, hogy nem kell az egész tervezést újraírni egy-egy közbeszerzésnél. Szerintem a Fusion for Energy jelentős utat tud maga mögött, de amit sikerült kezelni a Fusion for Energy projektben, azt az éterben kell befejezni és tökéletesíteni. Az Európai Parlament az európai eszközök ellen, ellen, ellenőrzésében nem avatkozhat bele, az nem adekvát módja a projekt végrehajtásának és ellenőrzésének a bizottság utólag persze jelentette, hogy az ellenőrzésben, az eszközök felhasználásának ellenőrzése vonhatja az Európai Parlamentet is, ám ez nagyon fontos, hogy ne a levegőben lógjon mindez, ellenőriznünk kell az iter végrehajtásának mikéntjét is, ám jól tudjuk, mennyire nehéz egy ilyen nemzetközi konzorciummal szemben fellépni, amelyek nem feltétlenül az Európai Unió szabályok, szabályait követik, hanem a saját működési mechanizmusait követi egy, egy ilyen konzorcium. Ezért kérem még egyszer azt, hogy az Európai Unió ebben a keretben, miután olyan sok pénzügyi eszközt fektethet be ebbe az projektbe, erősítse meg az ITER szervezetében a saját pozícióját. Ja, Köszönöm szépen, szeretnék arra emlékeztetni, hogy lassan lejár az időnk, és utána a nyelvi megértés nehezebb lesz. Ezért Rubi úr kapja meg röviden a szót, utána a bizottság, utána pedig az ENSZT és Jánk képviselői, tehát a lehető legrövidebben, ha kérném. Rubi úr, igen, egy kérdésem lenne, hogyan fog fejlődni a projekt, hogyha az Európai Uniótól nem lesz külön finanszírozás, és csak a nemzetközi szerződéseket fogjuk betartani. Most pedig megadom a szót a bizottságnak, tessék. Oder vor, vor I, wer beginnt, bitte? Sie einigen sich. Yeah. I was hoping as director of Reméltem, hogy én kapok szót, mint a fúziós energia igazgatója, ha lehet. Köszönöm. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon jó jelentésért az előadónak, hiszen nagyon kevés idő állt rendelkezésére, és sikerült nagyon sok szempontból a dolgok mélyére látnia egy igen összetett területen. Csak emlékeztetőül szeretném elmondani, hogy olyas maramiről van itt szó, amely szokatlanul nehéz szakmai szempontból, és szervezési szempontból is de hát miért is megyünk ebbe az irányba? Csak emlékeztetőre el szeretném mondani, hogy nem hagyományos technológiáról van szó. Az energia minden országunk gazdasági jólétének központi kérdése. Nagyon kevés technológiával tudjuk jelentősen csökkenteni a szükséges mértékben a CO2 kibocsátásokat az elmúlt következendő 50 év során. A fúziós energia rendkívül fontos ezen a területen. Ezzel tudunk energiát biztosítani nagyon nagy mennyiségben az ipari országoknak. Ezen kívül nem csak ideiglenes mennyiségben áll rendelkezésre, hanem egészen a világ végéig. Ezért jelentős az ipari érdek, amelyhez fűződik. Kína is nagyon szeretné biztosítani ezen a területen ipari kapacitását. Európa vezet ezen a területen a tudomány, de az ipari betekintés terén is. Kína, Japán pedig nagyon szeretne felzárkózni, sőt, lehagyni minket. Úgyhogy ezért küzdünk keményen annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy ne csak a technológia legyen sikeres, hanem hogy az európai ipar kialakítsa a szükséges kapacitásokat ahhoz, hogy ezt a teret betöltse. Hosszú távon, amikor realitásra válik a fúziós energia, és persze rövid távon is, hiszen rendkívül összetett technológiákról van szó, innovációs, vonzó és mozgató rugó is. Európában és a partnereknél is rendelkezésre állnak a kapcsolódó szükségletek. Az, indus, az ipari potenciálás, például a vákum kamra esetében a 9 elemből 7 Európában kerül előállításra, 2 Kóreában. Ez eléggé komplikált megoldás, de próbáljuk kezelni annak érdekében is, hogy ezeket az iparágakat fejlesszük. Ez azt jelenti, hogy rendkívül összetett kapcsolatba kerültünk az ITRE szervezéssel, hiszen hét helyi ügynökséget kell irányítani, amelyek nem csak szállítanak, Európa dönt abban is, hogy hogyan tud eleget tenni ezeknek az elvárásoknak. Úgyhogy eléggé összetett a kapcsolatunk, következésképpen azt is tapasztaltuk, hogy egyre nagyobbak az elvárások. Például amikor a japán atombaleset történt, és nőttek az elvárások, egy csomó további elvárás is született, amely megemelte a költségeket. De ezen további elvárások ellenére próbáljuk azt a kis sovány kontingenst megtartani, amelyet eredetileg, el, amelyet eredetileg elvettek tőlünk. Nyilván megpróbáljuk a lehető legjobban lenyomni a költségeket, erre nagyon helyesen rá is mutattak már, ezért folytatunk aktív dialógust az iparággal, és próbálunk közel kerülni az ipari normákhoz. Gyakorlatilag ezért már a kezdetek kezdetén a bizottsági normákat követtük, tehát nagyon sok szempontból abba az irányba mozdultunk el, amihez hozzászokott már az iparág, úgyhogy lehet, hogy kicsit frissíteni is kellene a dolgokat bizonyos területeken. Elnök, emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy 6.30-ig tart a tolmácsolás, mivel már 6.30 van, válaszra van szükségünk, elnézést, egy perce van már csak, úgyhogy a fúziós laboratóriumokra szeretnék már csak kitérni, amelyek nagyon fontos partnereink a tudás ott gyülemlik fel, proaktív a kapcsolatunk velük, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a feladatuk a szállítás oldalán is, nem mint közvetlen szállítók, hanem mint partnerek az európai iparágakkal. Tehát ők a úgynevezett back office, az iparág a front office, akik közvetlen kapcsolatban állnak velünk, és ezen folyamat során elősegítjük a tudás átadását az állami kutató ágazatból az iparba. Köszönöm szépen. Volna még sok minden mondani valóm, de itt talán megállnék. Akkor a válaszok. Köszönöm, gyorsan, röviden, a felvetésekre reagálva, főleg amit Mülder képviselő úr vetett fel. Csak emlékeztetnék arra, hogy tanulmányunk a költségek kezelésével foglalkozott az F4E ügynökség kapcsán. Tehát következtetéseinkben azt mondtuk el, hogy a költségeket maga a projekt idézte elő, ami a valóságot illeti, és az ügynökség nem nagyon tudta befolyásolni, hogy hogyan alakulnak ezek a költségek. Viszont ami a tudományos dimenziót illeti, ami a szakmai dimenziót illeti, vagy pedig a költségvetés előrejelzések ö, megbízhatóságát illeti, ezekkel nem foglalkoztunk tanulmányunkban, úgyhogy ezekről nem tudunk beszámolni. Egyszerűen csak ö, Halmájer képviselő ö, kérdésére válaszolva azt szeretném elmondani, hogy ami az állami piacot illeti, és az ehhez való alkalmazkodást, úgy gondoltuk, hogy itt lehetne a legjobban tenni annak érdekében, hogy az ügynökség költségvetéseit kicsit jobban kezeljük. Köszönöm. Amit... Ez nagyon kompakt volt. Tudom, hogy lehetne még erre sokat beszélni. Nagyon fontos ez a téma. Most már további között nagyon fontos téma volt. Ez a jelentéskészítő lemondott további hozzászólásról, ezért mindenkinek köszönetet mondok főként az Ernst Youngnak, ezért a tanulmányért, de önnek is, a bizottságnak is, és abból indulok ki, hogy az Európai Parlament az ön szakértelmére még más helyen majd még vissza nyúl, hogy ezeket a témákat még jobban megvitassa. Ezáltal véget ért a Költségvetés Előzős Szakbizottság nyilvános ülése. Köszönöm szépen a titkárságnak, és minden résztvevőnek, a számövőszéknek és a fordát, fordítóknak is a munkájukat, és azra a mai ülésünket. Köszönöm. Köszönöm.